képviselő az asztalán, hogyha ezzel kapcsolatban nincs semmilyen észrevétel, akkor a napirend tervezetet elfogadjuk változtatás nélkül, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen észrevétel. Az ITRE és az MV szakbizottságok tagjainak összes nyelve elérhető a tolmácsolásban. A december második jegyzőkönyvünk szintén megtalálható az anyagban, hogyha ezzel kapcsolatban sincs észrevétel, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük az ülés végén. Ma nagyon fontos szavazás lesz. Látható, hogy nem csak a kollégák vannak itt jelen, hanem sok vendégünk is van. Hosszú és bonyolult szavazás elé nézünk. Mindenkit arra kérek, hogy figyeljen oda, próbálunk, próbáljunk összefogottan, gyorsan szavazni. Remélhetőleg így nem húzzuk el a munkát túlságosan. Üdvözlöm! Megköszönöm a kollégáknak a munkát, akik eddig segítettek együttműködni. Főleg Gróte úrnak vagyok hálás, aki segített megszervezni a két szakbizottság között a munkát, de Delvol Simánszki kollégáknak is hálás köszönettel tartozom. az együttes üléseket általában közösen szoktuk elnökölni, tehát a két szakbizottság elnöke. A könnyebbség kedvéért megegyezett a két szakbizottság, és úgy döntöttük, hogy ma a vendéglátó bizottság fog elnökölni, tehát az ITRE. Mi a szavazást illeti, ott arra jutottunk Gróte elnök úrral, hogy megosztjuk a munkát, én kezdem a szavazást, és a második részben Gróte úr besegít. Mielőtt kezdenénk, kérdezem, hogy Gróta úrnak van-e mondandója? Nem, ich möchte mich már... Én is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, a jó kooperációért, ami a két titkárság között alakult ki. Remélem végig sikerül ezt fenntartani, és szerintem kezdjük is a munkát. Ne sokat beszéljünk, hanem dolgozzunk. Két hozzászólás is van még. Grazie, abbiamo due... Köszönöm szépen. Valóban ketten kértek szót. Davis úr. Davis úr. A long list of... Hosszú szavazólistánk van. Még nem egészen egységes a frakciónk. Jó lenne, hogyha 5 perc szünetet tartánk, tartanánk a módosítók miatt, mielőtt a végszavazásra sor kerül. Perfetto, non ci sono problemi. Jó, semmi gond. Hibner kolléga. E, dziękuję bardzo. Ja chciałam wyrazić opinię wielu kolegów. Köszönöm szépen. Számos kolléga véleményét képviselem. A szavazólista, amit kaptunk három órakor, elég késő volt, és nehéz most szavazni erről. Ezt botrányosnak tartom hiszen egy nagyon hosszú módosító listánk van, miközben látjuk, hogy senki se tudta rendesen végigolvasni. Azt gondolom, hogy el kéne halasztani a szavazást addig, amíg mindenki alaposabban meg tudja vizsgálni a szavazó listát. Nem vagyunk szavazógépek. Az a feladatunk, hogy komolyan vegyük a munkát, és egy tisztességes döntést hozzunk. Itt most erre nem vagyunk képesek nem tudjuk, miről szavazzunk, hiszen nem kaptunk lehetőséget arra, hogy igazából végignézzük, hiszen három órakor volt a szavazás. Kolléga Rajl. Elnök asszony, mondja Rajl úr, kedves kollégák, ez egy nagy és fontos projektünk volt, nagy munkánk volt vele, és elképesztő időszorítás alakult ki, és akik ebben részt vettek az előadók, az árnyék előadók, és mindenek előtt a titkársági munkatársak és a kollégák munkatársai rengeteget dolgoztak ezen. Új év és karácsony között elképesztő nyomás alatt dolgoztak, hogy kialakuljon ez a dolog. Ezt nem kívánom csorbítani semmiképpen, de tény az is, hogy tegnap este Szerintem túlfesztettük a húrt, illetve ezzel túlfesztjük a húrt. Nem lehet, hogy több száz oldalról szavazzanak a képviselők, és fifty módostóról anélkül, hogy elolvassák. És esélyük nem volt erre. Világosan elmondom, a kolléganő, aki előttem szólt, teljesen igaza volt ugyanis pillanatnyilag egyetlen esélyük van a kollégáknak az történik, amit elfogadják a frakcióvezetések által kialakított szavazási utasításokat, és ez nem felel meg az igazságnak. Különböző vélemények vannak frakciókon belül is, és éppen a mi frakciónkban is nagyon különböző vélemények vannak, és ha az ember ki akarja fejteni a véleményét, mi szerint az egyes módosítók kapcsán különbözőképpen szavaz, ehhez viszont el is kell olvasnia ezt. Ez nem megy, hogyha éjszaka kapjuk meg a listát. Ez senkinek sem szemrehányás nem szemrehányás akar lenni azon kollégáknak és a munkatársaknak, akik eh, ezen dolgoztak. Tehát ezt világosan le kell szögeznem. Ez a dolog jellegéből adódik, így eszkalálódott az ügy. De ha már eszkalálódott, akkor reagálnunk kellene is. Következetesnek azt kell mondanunk, igenis minden képviselőnek lehetőséget kell kapni arra, hogy a konkrét konkrétan felmérje. Ezt a lehetőséget nem kapták meg, ezért nem demokratikus és nem fair az eljárás. Madame la Présidente. Köszönöm, Már egy jó ideje beszélünk ezekről a fontos témákról, és nagyon sok vitát folytattunk a témáról munkacsoportokban is, és azt remélem tényleg, hogy akik ma szavaznak, nem fogják az ügyet újra felgöngyölíteni akarni fél háromig, ma hajnalban fél háromig dolgoztam az anyagon. Mindenki megtett mindent annak érdekében, hogy a szavazólistát ki lehessen alakítani. Köszönöm mindenkinek, aki kitartott és engem ez személyesen érint ez a kritika. Nem tartom ezt korrektnek, hogy emiatt most, hogy ez későn lett kész, noha nagyon sokat dolgoztunk rajta, elhalasszuk a szavazást all kolléga, bárki is legyen az. Köszönöm szépen. Ez egy eh, hiába való erőfeszítés eh, egyesek részéről, hogy elhalasszuk a szavazást. Roy úrral és másokkal is, a titkársággal is egyetértek a tekintetben, hogy nagyon nehéz volt a karácsonyi időszak alatt ezt a dolgot eh, tető alá hozni, ugyanakkor nagy sértés lenne azokkal szemben, akik ez, ezt az időt végig dolgozták, hogy mégis lehetővé tegyék a mai szavazást. Tehát szerintem szavaznunk kell. Thompson kolléganő. Köszönöm. Én is azzal értek egyet, hogy ne, ne halasszuk el a szavazást mindig vannak olyan hangok, akik el akarják halasztani azt, mert nem sikerült eléggé elmélyülniük az anyagban. Mi megegyeztünk abban, hogy ma szavazni fogunk, erről már beszéltünk az előző bizottsági ülésen is, hogy mindenképpen szavazni fogunk 9-én. Úgyhogy ha már a két bizottság így összegyűlt, ö, ö, akkor ejtsük meg a szavazást, mert január 22-i dátumot nem tudjuk egyébként tartani. Ö, ha a parlamentnek nincsen hatása a, a jövőbeli Európai Uniós politikának a megfogalmazására, az nem lenne jó. Tehát sokkal nagyobb dolgot veszélyeztetünk, hogyha nem szavazunk, mint hogyha igen. Eller kolléga? Az előadó érvelését igencsak megkérdőjelezem. Itt nem csak egy benyomások alakult ki, hanem alapvetően képviselői jogok csorbolnak messze túlmenően azon, amit a parlament szabályai előírnak. Ez nem azzal függ össze, hogy mennyire becsüljük az előadók munkatársainak munkáját. Erről szó sincs. Ez azzal függ össze, hogy a parlamentnek van egy elképzelése a munkájáról, miszerint a képviselők átlátják azt nagyjából, amiről szavaznak. Elképesztőnek tartom, hogy a képviselők, hogyha Három órakor kapnak egy ilyen jelentést. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy egy kisebb csoport itt most egy nagy frakcióra akarja rákényszeríteni a döntését. Ezért azt kérem továbbra is, hogy halasszuk el ezt a mai szavazást. Kollega Odi, prego. Odi úr. Köszönöm, elnök asszony. Személyesen azok mögé állnék be, akik a frakciók képviselői, az előadó. Három megjegyzésem lenne. Az első, nem először mondom el, hogy nem kaptuk meg a kompromisszumos módosítók fordítását minden nyelven, tehát megint nem működik a többnyelvűség a második pedig az időtervel kapcsolatos politikai megjegyzés. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amivel a bizottsággal való kommunikációnkat akarjuk befolyásolni. Én kétségbe vonom, hogy a bizottságot egyáltalán tudjuk-e befolyásolni. Ez a jelentés azonban a tanács felé is egyfajta üzenet, az energiaügyi tanács felé, amely tavasszal fog összeülni, és több olyan dokumentum van, részben a parlament véleménye, részben a bizottság közleménye, illetve a tagállamok képviselőinek a véleménye. A választási kampány kapcsán ezek felboríthatják az egyensúlyt, és itt az energiaügyi területen a 2013-as hangulatot most tovább fokozzuk a választási időszakban. Ezért úgy gondolom, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy ha nem képesek a pártok most megegyezni ebben, akkor szerintem el kell halasztani a szavazást azzal együtt, hogy teljes bizalommal vagyok a szövegezők felé. Gebrandi úr következik. Köszönöm, elnök asszony! Amikor néhány hónap ezelőtt elkezdtük ezt a folyamatot, tudtuk, hogy eléggé szoros lesz a dolog, illetve feszültségek is lesznek, és nyilván lesznek nézeteltérések is. Gratulálni szerették ennek ellenére a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek nagyon-nagyon jó szellemben folytak az együtt, egy, nagyon, nagyon jó szellemben folytak a tárgyalások, jó volt az együttműködés. Sikerült sok megoldást találni, tehát sok kompromisszumos módosító keletkezett. Tegnap volt néhány kisebb változás a szavazólistán, tehát semmilyen oka, okát nem látom annak, hogy politikai játszmáknak eleget téve elhalasszuk a folyamatot. Kérem, ne vitázzunk, kezdjük el a szavazást, és próbáljuk meg, próbáljuk meg mi hamarabb a végére jutni. Még hárman kértek szót, utána nem négyen. Lezárom a hozzászólók listáját. Már a kollégival kolléga következik. Köszönöm. Mint a ö, szocialisták részéről a ö, MV koordinátor szeretném azt elmondani, hogy ma kell szavaznunk, már régóta tudják a kollégák, hogy miről van szó. Mindenkinek megvoltak a módosítói, a lista is megvolt mindenkinek. Delvó asszony is elmondta, megvannak a frakciókban a munkacsoportok, ott előkészítik ezt Mindent megbeszélnek. Elnök asszony, elnök úr, kérem, szavazzunk. Thompson, is, Thompson asszony is említette, fontos dolog ez, politikai szempontból is sietnünk kell, és hogyha valaki el akarja ezt halasztani, annak politikai okai vannak, és nem szakmai okai van, hanem szakmai okai, illetve nem szakmai okai, úgyhogy kérem, hogy kezdjük el a szavazást. Elnök, köszönöm. Gróte úr. A módosítók december másodika óta állnak rendelkezésre. Most nem tudom, hogy el kell, a határidőt el kell -e halasztani, hogy az utolsó kolléga még elolvassa a módosítókat. A módosítók december másodika óta megvannak a kompromisszumosok. Mm, szintén karácsony előtt köröztetésre kerültek, és van egy jó szokásunk, hogy vannak utolsó pillanatban megszületendő módosítók, ezt az ITRE előadó, amit én egyébként el tudtam fogadni, mi szerint, hogy ezt a kompromisszumos módosítót megengedjük, itt eleget tettünk a, annak kívánságának. Gyakorlatilag kompromisszumos mert nem is lenne, ha az összes előírás mindig betartaná. De szerintem minden elhangzott már, ami fontos, és kezdjünk el szavazni. Minden más egyszerűen a halogatás. Brezina, prego. Brezina asszony, Brezsina úr. Köszönöm szépen. Minden tiszteletem azoknak, akik munkát végeztek ezzel kapcsolatban, de hangsúlyoznom kell, hogy csak vakon tudok csak szavazni, nem tudtuk egész egyszerűen elolvasni a kompromisszumokat, pedig ez lenne a munkánk lényege. A képviselőknek legalább azt kéne tudni, ismerni, hogy miről szavaznak. Nem politizálunk, nem támadunk, vagy nem obstruálunk, egyszerűen nem tudjuk, hogy miről szavazunk. Zéber kolléga. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy sok időt szántunk erre a munkára, és a dokumentumok köröztetésre kerültek, és persze az utolsó kompromisszumosok későn születtek meg, de azért hosszú ide dolgozunk. De hát így dolgozunk általában, nagyon szigorú menetrendet kell betartani, hogyha parlamentként még befolyásolni akarjuk a bizottsági dokumentumot, akkor lépnünk kell. De hát vannak persze demokratikus szabályok is, miszerint szavazzunk az indítványról, amit, itt, amit elhangzott, hogy ma szavazunk, vagy nem. Jó lenne most végre lezárni az ügyet, járjunk el úgy, hogy szavazzunk arról, hogy szavazunk-e. Azt gondolom ez az egyetlen eljárás, ez mindenkinek eleget tenne, minden résztvevő el kéne, hogy fogadja a döntést, ugye milyen többség alakul ki. Köszönöm. Mi Az utolsó hozzászólásban hallottunk egy javaslatot, ezzel az elnökség együtt tud érteni. Tehát mielőtt szavaznánk, arra kérek mindenkit, hogy legyen egy ellenőrző szavazás, kérem, hogy szavazzunk arról, hogy jól kezdődjön az év. Köszönöm, ki van mellette. For what? For what? Test vote. Test vote. Test vote. Igen, ellenőrző szavazás, tehát teszteljük a rendszert. Voilà, il est un alde de trop. C'est... Alde. E basta. Voilà. Ok, la machine marche. Bene. Allora, la verifica di presenza. Ellenőriztük, hogy ki van itt. 118-an vagyunk, de úgy tűnik, hogy egy, egyel több aldi szavazat van. Most pedig Zéber új javaslatáról fogunk szavazni. Ki szeretné azt, hogy folytassuk ma a munkát, tehát akarja, hogy szavazzunk, az igennel szavazzon, aki azt akarja, hogy ma ne szavazzunk az anyagról, az pedig nemmel szavaz. Megnyitom a szavazást. Votazione chiuse. Lezárom a szavazást. 65-en szavaztak arra, hogy szavazzunk, 50-en voltak ellene, négyen tartózkodtak, úgyhogy szavazunk. Iniziamo con... Eh, Kezdjük. Il compromesso egyes kompromisszummal kezdünk. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tart, tartózkodók. Szerintem ellenőrizni kell, mondja az elnök. votazione chiusa sessantasei. sixty szavaztak mellette ötvenen ellene elfogadtuk. passiamo ora al következik a tízes kompromisszum. compromesso dieci a favore. tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene. Eh, Ellenőrizni kell a dolgot. 11-esről szavazunk, nem egyértelmű az eredmény. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 52-en szavaztak mellette, 62-en ellene elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum következik. DV. A favor. Devést ö, mellette. Jó, lelassítok, szép lassan menjünk. Deve 14-es kompromisszum egy Elnézést, nem kompromisszumról van szó, a DEVE 14-es módostóról javt az elnök. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 27-es, nem, 216-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 216-ost. Jó. Votazione aperta. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 70-en szavaztak mellette, 44-en ellene elfogadtuk. Következik a 219-es módosító mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Deve kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 217-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 217-esről szavazunk. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 57-59 arányban. Ötös kompromisszum következik mellette. Ellene. Én úgy gondolnám, hogy elfogadtuk, de inkább szavazzunk. Tessék. Kompromisszum 5. Ötös kompromisszummal szavazunk. Lezárom a szavazást. 66-an szavaztak mellette, 50-en ellen elfogadtuk. Jön a hetes kompromisszum. Mellette ellene Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Kiúze! Lezárom a szavazást. 50-65 arányban elutasítva. Kompromisszum. 8-as kompromisszum következik. Mellette? Ellene? Tartózkodó. Elutasítva. Ellenőrizzük a 8 Tessék parancsolni. Chiuse. Lezárom a szavazást. 54-65 arányban elutasítva. 9-es kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodok. Ellenőrizzük. Gyúze. Lezárom. 65-en szavaztak, mellette 48-en ellene. Elfogadtuk passiamo all'emendamento duecentocinquantatré a 253-as következik. Página 12. 12. oldalon van, ha minden igaz. Tehát a 253-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 248 első rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Szerintem talán elutasítottuk, de meglátjuk. Kiúze! Lezárom a szavazást. 66-an voltak mellette, 51-en ellen elfogadtuk. 252-es első rész. 252-es első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Ellenőrizni kell. Mindenki meg van osztva, nem nagyon lehet fölmérni, hogy mik az erőviszonyok. Második részről szavaztunk, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-en szavaztak mellette. Harmadik rész. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 237-es és a 246-osról együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk. 237 és 246 együtt megnyitom a szavazást. Mutazione chiusa. Lezárom a szavazást. 61-en szavaztak mellette, 56-an ellene elfogadtuk. <laughs> Emendamento 251-es következik mellette. Ellene. Szerintem ugyanaz a helyzet, mint az előbb, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Chiusa. Lezárom. 62-56 arányban elfogadtuk. 250-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 250-est. Kiúze! Lezártuk. 65-54 arányban elfogadtuk. jön, a 276-os 18. oldalon van mindez. Ellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 276 os ellenőrizzük, kérem. Chiusa. Lezárjuk. 66-50 arányban elfogadtuk. Jó. 258-as következik. 258-as mellette. Bocsánat, mondja az elnök. elnök. 258-as a 18. oldalon vagy más változatban 19 -e mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 262 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 257 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 266 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 266-ost. Tessék. Megnyitom a szavazást. Kiúza. Lezárom. 66-an szavaztak mellette, 51 ellenszavazat elfogadtuk. 270-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 270-est. Tessék parancsolni. Kiúza. Lezárom a szavazást. 59-60 arányban el, e- el, elutasítottuk, de jó, hogy ellenőriztük. Egy pillanat. Mit mondott? kérdezi az elnök. Vi prego un momento che facciamo. Egy pillanat, mindent ellenőrzünk. Qualcuno aveva chiesto la parola? Valaki szót kért, jól látom? Nem. Nem, de mégis. Can I ask? Can I ask you? Szavazhatunk a 270-esről még egyszer? Megismételjük a szavazást? Hiba történt nem jól működött a gépünk. Elnök, ez lehetetlen. 275-ös következik. 275-ös mellette. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 308-as mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük a 308-as. Tessék. Chiusa. Lezárom a szavazást, 58-59 arányban elutasítva. 281-es. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Ellenőrizni kell. Tessék. 281-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 62-56 arányban elfogadtuk. 292-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Még ezt is ellenőrizni akarják? Jó, szavazzunk a 292-ről. Chiusa Lezárom a szavazást. 79-37 arányban elfogadtuk. 282. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 302-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 302-est jó. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 67-44 arányban elfogadtuk. 293-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük sul 293. Prego. 293-asról tartunk ellenőrző szavazást. Lezárom. 59-en szavaztak, mellette 55-en ellene elfogadtuk. 285-ös mellette. Ellene? Tartózkodók, elutasítva. 291 jó, ellenőrizzük a 285-öst. Megnyitom a szavazást. Kiúze. Lezárom. 60-58 arányban elfogadtuk. 200 és... E Következik a 291 mellette ellene ellenőrizzük, mert olyan kicsi a különbség, muszáj megnézni. 291-es tehát. Lezárom a szavazást. 57-54 arányban elfogadtuk. 280-as mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 316-os. 316-ásnál tartunk, ez a 23 avagy más változatban más oldal. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 306. Ügyrendi kérdés. Azt gondolom egyszerűbb, hogyha az oldalt elmondja, mert időnként ugrál az elnök asszony, és nem olyan egyszerű követni ezt. Ez segítene, hogyha az oldalt is mondaná. Persze, 25. oldalon vagyunk, a 306-os módosítóról szavazunk. It's adopted. Ah, okay. Ok. Yeah. Non, non, on est bien. Adopté, adopté. Oui. Sì, già adottato questo. Voilà, trois, c'est bien, c'est fait. Pagina 25. 25. oldal, 306-os. Az, elő, az előző szavazás 316-osra vonatkozik. Tehát a 306-osról szavazunk most. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük. 306-ost ellenőrizzük. Prego. Chiusa. Lezárom. 69-50 arányban elfogadtuk. 318-as. Mellette. Ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de azért ezt ellenőrizni kéne. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 66-49 arányban elfogadtuk. 283-as módosító első rész következik mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 289, mindez a 27. oldalon van. Mellette. Ellene. Tartózkodok, ellenőrizzük. Chiusa. Lezárom a szavazást. 61-56 arányban elfogadtuk. Ez volt a 289. Lapozzunk. 296. módosító. Mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a 296-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 39-75 arányban elutasítva. Jön. A 278-as módosító, ez a 29. oldalon van. Mellette, ellene, Ellenőrizni kell ezt is. Lezárom a szavazást. 54-59 arányban elutasítva. 287-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 305-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. 305-ösről szavazunk. Kiúza, mutatszanak kiúza. Lezárom a szavazást. 60-60 arányban elutasítottuk. Ez volt 305-ös. Következik 324. Mellette ellene tartózkodók elutasító. 15-ös kompromisszum. Nem, ellenőrzik a 324-es? Jó, 324-esről szavazunk. Ellenőrizzük a 3. 324-est, megnyitom a szavazást. Kiúze? Lezárom a szavazást. 24-93 arányban. Elutasítva. 15-ös kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 349-es, a 35. oldalon. 35. oldalon járunk, 349-es módosító. Mellette 35. oldal, 349-es módosító, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő oldal, 354-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 353-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Sul 353. Chiuso Lezárom a szavazást. 67 favore, 51 contro, approvato. 67-51 arányban elfogadtuk. Valaki szót kért. Euh, Köszönöm szépen. A néppárti listánál van itt a szavazólistában egy kis hiba, egy plusz helyett mínusznak kéne lennie a néppárti MV esetében. A 19-es kompromisszumosról van szó. Passiamo. Jó, akkor szavazzunk. Mellette 19-es kompromisszumról szavazunk. Ellenőrizzünk gyorsan, mert ezzel a változással jobb, hogyha elevegéppel szavazunk. Kiúzsa. Lezárom. 40-76 arányban elutasítva. 37. oldal 20-as kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. bene emendamento trecento. három es módostó. háromszáztizennégyes harminchetes oldal, 37 oldal mellette ellene ellenőrizzük chiusa 53 a favor. 53-53 arányban elutasítottuk. El van utasítva. 17-es módosít, 17 kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodok, elfogadtuk. 42. oldal. 380-as módosító. Mellette. Várjunk, várjunk, egy pillanat. 42. oldal. 380-as módosító. Mindenki elkészült, tudja, hol járunk. A favore? Mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítva. 394-es mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a 394-est, megnyitom a szavazást. 394, votazione aperta. Megnyitom tehát a szavazást 394-ről, lezárom a szavazást. 53-62 arányban elutasító. 395-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Együtt a 392 és a 393 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 383-as. Mellette? ellene tartózkodok, ellenőrizzük. Sul 383 stiamo 383-asról szavazunk. Lezárom. 65-52 arányban elfogadó. 380 hányas. Emendamento Következzük a 388-as, a 45. oldalon, 388-as, mellette, ellene, 45. oldalon járunk, 388-as módosító. Siamo a favore Megvan mindenkinek mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 400-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 400-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 67-49 arányban elfogadtuk. 401-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 375-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 375-öst. Lezárom. 51-65 arányban elutasítva. 398 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Együtt szavazunk a 377-ről és a 397-ről mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítva. 374 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 378 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 382 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 382 első részét. Lezárom a szavazást. 51-en voltak mellette, 64-en ellen elutasítva. Három es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk következik az 53-as oldal. Página 53. oldalon vagyunk. 424-es módosító. Első rész. Mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom. 65-48 arányban elfogadtuk második rész. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második részt ellenőrizzük, jó. Chiuso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 Chiusa. Lezárom. 65-53 arányban elfogadtuk. 250, 452-es mellette ellene tartózkodok elutasítva. Jön a 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25A Kompromisszum mellette? Ellene? Az 58-as oldalon járunk, a 25A lap alján. Mellette? Ellene? Tartózkodók szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. Tehát 25A kompromisszum. Kiúza? Lezárom. 54-57 arányban elutasítottuk. A másik kompromisszum következik, a 28-as. 28-as kompromisszum mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. Chiuso. Lezárom. 56-59 arányban elutasító. 29-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasító. Jó, ellenőrizzük ezt. Ne zárom. 57-59 arányban utasítva.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 Allora a pagina. Térjünk a 65. oldalra, oda lapozzunk, 65-ös oldal. 484-es módosító. Mellette, tessék, kikert szót. We have to vote all... Azt hiszem, a 481-es módosítóról is szavaznunk kéne mert ezek a kompromisszumok végül is nem kerültek elfogadásra. Nézd. Pillanat, ellenőrizni. We don't think so. Bene, scusateci, ma sapete anche qui è un po' complicato. Elnézést, de egy kicsit bonyolult a szavazás. Köszönjük, Claude. Akkor a 63. oldalra térünk vissza. 481-es módosító. Tessék, kikért szót? Pilár. Megmagyaráznák, hogy miért kell ez? Azt mondja a szöveg, hogy ha 25 át elfogadjuk, akkor ez kiesik. De elfogadtuk, nem? Ah, nem, nem, a 25 át nem fogadtuk el. Elnézést, mondja a képviselő, elnézést. Összezavarodtam, elnök. Értjük, semmi gond, bonyolult a szavazás. De egyetértünk. 63. oldalon járunk, tehát 481 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 481-est. Kiúza. Lezárom. 43-69 arányban elutasítva. Jön a 64. oldal. 488-as. 488-as. Mellette. Bocsánat. Még egyszer elmondom. 64. oldal. Másnál lesz 63. Tehát vagy 63. vagy 64. oldalon minden esetre a módosító száma 488-as mellette ellene tartózkodok. Ezt ellenőrizni kell. Szerintem ugyan elutasítva. 488-os. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 53-55 arányban elutasítva. 483-as, mellette, ellene, el, tartózkodók elutasítva. 484. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Jön a 485-ös. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítom. 480-as mellette ellenem Tartózkodok, elutasítva. Ellenőrzik a 480-ast. Lezárom a szavazást. 66-46 remelő. elfogadva. 477-ös. Mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 477-est. Kiúza! Lezárom. 41-69 arányban elutasítva. 482. Mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítva ellenőrizzük ezt, hát 482-t. Kiúza. Lezárom. 39-72 arányban elutasítva. 298. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Ellenőrizzük a 298-at. Lezárom. 54-55 arányban elutasító. A 3.12-es második részéről és a 3.19 második részéről egybe szavazunk. De mellette ellene tartózkodok elfogadva. 848-as. 848. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 400 nem, ellenőrizzük a 848-at, tessék. 848. Chiusa. Lezárom. 51-53 arányban elutasítva. 476-os mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom. 52-50 arányban elfogadtuk. 30-as kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk emendamento quattrocentonovantotto a favore eh, pagina sessantanove per me non so prego la collega hall prego hall asszony tessék köszönöm elnök asszony a 433-as második oldaláról szerintem külön kéne szavazni a 21-es kompromisszum mellett még. Non, non, c'est pas, c'est pas prêt. C'est couvert. Non. No, entrambi i segretariati mi dicono che... Mindkét titkár azt mondja nekem, hogy erről már szavaztunk, tehát ez le van fedve, erre vonatkozik a kompromisszum. Az Envinek is, meg az Itrének is a titkárság azt mondja, hogy erről nem kell szavazni. Következik a 498 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Kiúza. Lezárom. 61-40 arányban elfogadtuk. 508-ös. Mellette? ellenem Tartózkodók elfogadtuk. 509 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 505-ös módosító. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 507-es első rész. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. Parte seconda. Chiuso. 50... Lezárom. 54 arányban, 54-54 arányban elutasítva. 503-as. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 502. Ellenőrizzük az 503-ast, jó? Megnyitom a szavazást. Kjúze. Lezárom. 55-52 arányban elfogadtuk. Jön akkor az 502. Mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 502. Lezárom. Szavazat egyenlőség, elutasítva. Nehéz dolog a szavazás. 500-as következik. Mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva. 506 mellette, 506 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 504 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Az 504-esről szavazunk. Hughes Lezárom. elutasítottuk, illetve elfogadtuk. Most pedig átadom az elnökséget és a szavazást Róteumnak. Köszönöm, fél időhöz érkeztünk, vegyünk mély lélegzetet, a 33-as kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadva folytatjuk is a 735-össel mellette ellene következő oldal lenne nálam. A 71. oldalon van a 735-ös. Mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell a 735-ös. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük, igen. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Száznégy szavazattal elfogadtuk. Úgy látszik lassú volt a tolmácsolás, csak az lehet a gond. Mhm, jó, lesz. 815. 518-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 521-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 47-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 34-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszumos. Elnök úr, mondja be mindig az oldalszámot is, és a módosító számát is, mert annyira bonyolult a szavazás, hogy ha ilyen gyorsan halad, akkor senki nem fogja követni, és összekavarodunk állandóan. Jó, akkor hagyjunk magunknak időt. 35-ös kompromisszum a 73-as oldalon. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a 74. oldalon 36-ossal mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk az 537-essel. Egy pillanatig várunk és ellenőrzünk. Akkor oka fogyottá vált. 538-as a 75. oldalon. Akkor most parancsoljanak. A Elnök úr. A fordítás a szavazás után következett, nem tudtam szavazni, ezért ez egy tényleges probléma. Ugyanez a gondom van nekem is az egésszel. Lassítsuk, igen. Wir stimmen jetzt über az 542-esről szavazunk, most ez a 75. oldalon van. Mellette, ellene, még egy gond van, igen. Még, még lassabban le. Ja, Fiona hol? Nem volt angol tolmásolás, elnézést. Mr. Vidal Quadras? Vidal Quadras, kolléga. Itt egy kettős probléma van. Egyrészt a gyorsaság jelent problémát, és bizonyos nyelvekben úgy látom, a számok egészen mellé mennek néha. Ugye egyrészt gyors a dolog, másrészt pedig a számok nem stimmelnek, így nem lehet dolgozni. Gut, geht's jetzt weiter? Ich hoffe... Akkor most folytatjuk, remélem most rendben van. Ó, még egy kolléga jelentkezett. Parancsolja. Hogyha... E... Tehát esetleg bontani lehetne a számokat 542 és nem 542. Igen, a számokat, tehát egyenként. Jó, ezt is meg tudjuk tenni. A számi. 542, tehát az ipari bizottságban dolgozó kollégáknak talán segít. 5-4-2. Richard, parancsolj. Elnök úr, nagy súlyt helyezünk a sok nyelvűségre, de talán kivételesen, hogyha angolul folytatná a dolgot, akkor ö, egyszerűbb lenne. Jó, talán ez egy javas. Én kitartok a német nyelv mellett, mert van tolmácsolás, és mindeddig végül is mindig működött ez. Szép, jó, szép lassan. 542-es. 542-es, a 75. oldalom mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Folytatjuk is, az 545-össel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 548-as részenként szavazunk első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás. Nem egészen világos, elektronikusan ellenőrizzük a második részt. Tehát az 548 esről beszélünk, a második rész elektronikus szavazás Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor folytatjuk az 549-essel. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 546-os mellette ellenőrizzük. Mellene valamit ellenőrizni. Tehát nem egészen világos. 546-os, elektronikusan ellenőrizzük. Elnök úr, mondja Vidalkadrasz úr. Elnök úr, elvárom, sőt követelem, hogy a spanyol kabinban dolgozó fordítót cseréljék le, ez így nem működik. Elvárom, hogy egy új tolmács jöjjön a spanyol kabinba. Ez nem fog működni, eddig is működött a spanyol kabinnal, kedves kolléga, is. fura módon, amióta én vezetem az ülést, azóta a fordítás nem helyes, ezt, ezt így visszautasítom. Péter Liza. Még egy javaslat részemről, tehát a megbékélés kedvéért. Persze minden kolléga beszélhet a saját nyelvén, ne is kérdőjelezzük ezt meg. Walewski úr egy fontos dologra hívta fel a figyelmet, tehát a német nyelvben a számoknál ugye úgy van, hogy fordítva mondjuk a számokat. Talán tényleg egyszerűbb lenne, ha az elnök úr azt mondaná, hogy 5, 4, 8, és nem az az a tolmácsoknak segítene, hiszen a németek mindig hátulról kezdik a számokat, és a kollégáknak is jó lenne. Megtehetjük, de hát őszintén szólva a környezeti szakbizottságban volt egy jó néhány szavazásunk, mindig így jártunk el, érdekes módon pont ma nem működik. Folytatjuk. Elnök úr, ez logikusnak tűnik, de pszichológiailag nem rendben. Kolléga úr, szedjék össze magukat, és akkor folytatni tudjuk. 5-4-6, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 5-4-6-ost. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezzel elutasítottuk. Az 5-4-7-es következik mellette, ellene, tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük, az 547-es ellenőrzése van. Sorom, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezzel elutasították. Folytatjuk a 37-es kompromisszumossal mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk az 5-5-3-assal. Ez a 78. oldalon van nálam. Mellette ellene. 5-5-3. 553-as mellette, az első részről szavazunk, ellene, tartózkodás elutasítva. A második rész ezzel okafogyottá vált, ellenőrizni akarják. Szerintem szép nyugodtan is megmondhatják, érd, nem kell ez ordibálni. Tehát akkor az első részt, és jó. Kérem, fogják vissza magukat a nyelvhasználatban is. ellenőrizzük az első részt az 553-as esetében. Köszönöm szépen, ha ezt elfogadja. Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezzel elutasították. A második rész okafagyottá vált ezek után. Folytatjuk az 562-es, az 562-es következik mellette, ellene. Tartózkodás nem világos, nem minden kolléga szavazott, elektronikusan megnézzük még egyszer, 562-es elektronikus persze. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk. Folytatjuk az MP 6-ossal, mellette ellene tartózkodás elutasítva 560-as 560 mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük az 560-es 560-asról van szó, elektronikus ellenőrzés, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott ezek után elfogadtuk. Akkor folytatjuk. A 38-as kompromisszumos a következő oldalom. Mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Az 575-ös, 575-ös mellette ellene elcsörészről van szó persze, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. Az 575-ös elektronikusan ellenőrizzük. A második részt mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es kompromisszumos, és a 41-es együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Folytatjuk nálam a 84. oldalon a 42-es kompromisszumossal. Nálam a 84. oldal 42-es kompromisszumos mellette ellenem elfogadva. 601, 601 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 599 a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell. Egy pillanatra. Hát most akkor okafogyottá válik, egészen ezt ellenőriznem kell. So, es muss A 608-as, as módosító a 23-as kiegészítéseként kerül szavazásra. Mellette ellene tartózkodás, nem világos az eredmény. Elektrikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezzel elutasították. 613. 613. Erről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43-as kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 614 6.14 mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény, nem mindenki szavazott. Elektronikusan ellenőrizzük. 614-es elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Ezzel lezárom a szavazást. Elfogadt. 617, 619 együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-16-6-18 megegyeznek, együtt szavazunk erről a kettőről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 620-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogad, akkor folytatjuk a 90. oldalon nálam legalábbis, méghozzá a 637-es, a 90. oldalon a 637-es következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 637-es következik, elektronikusan tesszük ezt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 45-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 91. oldalon a 6 3 6-tal 636-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 636-os elektronikusan ellenőrizzük mindenki szavazott lezárom a szavazást ezzel elfogadtam a 650-es az okafogyott. A 657-es következik. 657-es, a 92. oldalon van ez nálam. Ezzel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 657-es. Ezt kérték, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasították. 655-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 655-öst is ellenőrizzük, megtesszük, megnyitom a szavazást elektronikusan persze, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 658-as. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Nem világos az eredmény, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 833 as szavazunk mellette. Ellene. Ellene most. Tartózkodás elutasítva. 48-as kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 49-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Folytatjuk a 94. oldalon a 668-assal, 668-assal mellette ellene tartózkodás elutasítva. 670-esről két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette ellene elutasítva 50-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva 51-es kompromisszumos a 96. oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadva 52-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl, Empl 15-ös mellette. mp 15, ez a 98. oldalon van nálam, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Folytatjuk az 53-as kompromisszumossal mellette. Ellene. Tartózkodás szintén elfogadva. Aztán 102. oldalra megyünk, egy újabb kompromisszumossal, az 55-ös kompromisszumos következik. Tehát 102. oldalon 55-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5, 7, 6, 576-os mellette ellene. Csak nagyon kevesen szavaztak, elektronikusan megnézzük. 576-os, elektronikusan szavazott, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 54-es kompromisszumos a következő oldalon. mellette ellene, ellene. elfogadtuk. 726 as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 737 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 107. oldalon a 760-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hé, ellenőrzést kérnek, tessék, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor leszárom a szavazást. Elutasítottuk. 763-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek. 763-as, ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást. Le, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 767-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 768-as mellette, ellene ellenőrzést kérnek a 767-esről. Legyen. 767-es géppe visszavazunk, Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A 767-est elutasítottuk. 768-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 59-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 774-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 779-es mellette ellene elutasítottuk. 60-as kompromisszum mellette a 779-est vitatják. Jó, ellenőrzés következik. 779-est szavazásra bocsátom szavazógéppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű, ezt is ellenőriznünk kell. 60-as kompromisszum. Géppel szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nálam a 110-es oldal következik a 775-össel mellette. es geht jetzt zur abstimmung um den Abänderungsantrag. a 775-ösről fogunk szavazni ami nálam a 110. oldalon van. Tudom, hogy egyes frakcióknak több és különböző szavazólistájuk van, de a 775-ös az biztos. Mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Elektronikus szavazást rendelek el. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Emple 9-es második részét fogjuk most megszavazni mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Emple 11 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 784-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 819-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 819-esről elektronikusan is szavazunk. Ha mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világos, hogy elfogadtuk. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 434-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. 434 szavazásra kerül elektronikusan is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4-3-5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 782-es, mert a 734-es ellenőrzés kérnek, szerintem ugyanaz lesz az eredmény, mint az előbb, de legyen. Ha mindenki szavazott a 734-esről, akkor lezárom. 435-esről elfogadtuk. 782 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a kompromisszumról való szavazást is. Megnyitom a 64-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, lapozunk, az elnök 116. oldalán van a 802-es első része, erről szavazunk. 802-es első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ellenőrzést kérnek. 802 per 1 elektronikus szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jó, hogy ellenőriztük. Nyolc hetven hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek erről is. 873-as, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a 873-asról a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcszázkettes második része következik mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 65-ös kompromisszumról, legyen. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 807-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. ellenőrzést kérnek. Es, wir müssen, Entschuldigung, vielleicht darf ich mal alleine reden, wir müssen. A 68-as kompromisszumról is kell szavaznunk, belátom, erről kérek szavazást, 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 807-es már elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. A 875-ösre, amely az elnök anyagának 120. oldalán van, 875-ös mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Dann müssen wir den zweiten Teil von a 875-ös második részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. 875-ös második része elektronikus ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 816-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 832-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 817-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 821-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzést kérnek. A 821-esről ellenőrizzük a 821-est, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 844-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. 844-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Emple 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű. Géppel is ellenőrizzük a 8-ast. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 834-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Emple 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 72-es kompromisszum az elnök anyagának 124. oldalán mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek, a 72-es kompromisszumról legyen. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 72-es kompromisszumot. 901-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 912-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 800 ellenőrzést kérnek a 912-esről, elektronikus szavazást rendelek el a 912-esről, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 849-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 850-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 798-as és 846-os együtt, mellettük, ellenük tartózkodás nem egyértelmű. A 798-asról és 846-asról elektronikusan szavazunk, ha mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 851-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 852-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 859-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 862-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 874 mellette az előzőről Hipner kolléga kérésére 862-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 874-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 864-es mellette, 864-es mellette, elnézést kérünk, A titkárság most már tisztázza, hogy mit kell bejelentenem. Wir kommen zu 8 876. 676-osról kell csak szavaznunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ...878-as és 880-as együtt szavazható mellettük ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. 881-es, ellenőrzést kérnek a 879-880-asról. Elektronikusan is szavazunk a 879-880-asokról. El, lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 881-es mellette. Ellene. Tartózkodás utasítottuk. 882-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 883-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 920-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 884-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi a gond? A francia tolmácsolással gondolom? A Delvo módosítóról? Jó. 78-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 890-es első része mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű, 890 per 1 erről elektronikusan is szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Lapozunk. 133-as és 896-os együtt mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 897-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 80-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőriznünk kell a 80-as kompromisszum eredményét. Kérem szavazzanak géppel is. Wir stimmen Deve 3 muss abgestimmt werden. Deve 3-asról kell szavaznunk. Deve 3-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőriznünk kell a Deve 3-ast. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 900-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 902-es mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk, 903-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 905-ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Géppel is szavazunk a 905-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 81-es, nem volt eléggé világos. Elektronikusan szavazunk a 81-esről. Lezárom a szavazást. Seite 135 bei mir mit a Deve 9-es jön mellette. Deve 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 915-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 916-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Deve 11-es elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 919-es. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 914-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 241-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. ellenőriznünk kell a 241-est. Megnyitom a szavazást a 241-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Deve 12-esről nem szavazunk. A preambulum bekezdések következnek. 52-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 52-est. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőriznünk kell. 53-ast kérem szavazzák meg éppel is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 46-os jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, a 49-esről kérem szavazunk. ismét. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es ről nem szavazunk, 59-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan az 59-est. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom az 59-esről a szavazást. Ötvennyolcas mellette. Dagegen? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 61-es mellette ellene látockodás elfogadtuk. Ha a 61-esről ellenőrzést kérnek, jó, megnyitom a 61-esről a szavazást. Gestimmt. Abstimmung. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 56-os, 60-as és 62-es egyben szavazunk, mellette ellene tartózkodás, hoppá, igen, 56-os, 60-as, valamint a 62-es. Nálam ez így van a listámon, block vote-ként szerepel, tehát egy tömbben szavazunk, egyben szavazunk ezekről, és ez lenne a cél. Különböző szavazó, szavazataink vannak az 56-osra, 60-asra nézve, itt a különböző listák vannak az egyes frakciókban, ezért eleget teszünk annak a kérésének, hogy egyenként szavazunk, mégiscsak 56-osról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 60-as mellette. A többség az többség, így is. Ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük a 62-est. Elektronikus szavazás következik. Mindenki szavazott? Lezárom. Szintén elfogadva. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 64-es. Ellene. Elfogadva. 65-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 68-as mellette 67-esnél e, ellenőrzést kérnek, a 67-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük. 68 as mellette mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es már a következő oldalon van mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 85-ös mellette ellene tartózkodás nem világos ellen szóval elektronikusan szavazunk róla mindenki Szavazott a 85-ösről elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Ezzel elutasítottuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, a 89-est kérik, hogy ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87-es. Mellette. Ellenőr. Tartózkodás. Elutasítva. 86-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellenőriz. A 86-ost ellenőrizni szeretnék. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadták. Vagy nem? A 92-est akkor ellenőrizzük, nem vagyok meggyőződve az eredményről, kicsit zavaros volt a kép. 92-es mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Világosan elfogadták, egyértelműen. 93 nem, elnézést kérek. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizni szeretnék. A 93-ast eleget teszünk ennek a kérdésnek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es, 96-os, 97-es megegyeznek, együtt szavazunk róluk, mellett, ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. A 90-es, 96-os, 97-es egyben szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadom. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. Most aztán a százas következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110-es mellette tartózkodás elfogadva. 107-es mellette. Száz hetesről beszélünk, igen, mellette. Hát azt mondják nekem, hogy szavazni kell róla, mert nem szerepel. Bízom a titkárságban. Ez 15-ös. Also bei mir in der Abstimmliste steht. Az én szavazó listámon 107-est elfogadta, akkor szavazunk. Hogyha elfogadták, tehát 107-es. Kis Szavazunk tehát a 107-esről, mellette ellene elfogadva. Tehát a 107-es, 106-os okafogyott, 101-es is, 112-esről szavazunk. 112-es, 1-1-2-es mellette, ellene tartózkodás, nem világos az eredmény. 112-est ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. kettes mellette. Ellene tartózkodás nem világos az eredmény, 102-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor folytatjuk a 105-össel mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette. Nem, most mondják, hogy okafogyott a 108-as, igen. 109-es, erről szavazunk, mellette. Ellene elutasítva. 113-as, mellette. Ellene elfogadva. 114-es, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös, 114-es szeretnék ellenőrizni elektronikusan. Megnyitom, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva, kis többséggel. 115-ös mellette, ellene tartózkodás nem világos az eredmény, elektronikusan megnézzük. 115-ös mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 116-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás Elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény, 118-asról elektronikusan szavazzunk. Tehát ezt kell. megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 85-ös kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás. Folytatjuk a 129-essel. A 144. oldalon van nálam. Mindenki megtalálta? Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 130-as. Ellenőrizni szeretnék a 129-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 130-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt. 130-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 131-es. Mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 86-os kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137-es mellette, ellene tartaszkodás. nem a világos, 137-esről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ja, dann fällt. Mhm.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 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144-es mellette ellene elutasítva. Ellenőrizni szeretnék. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 146-os. Mellette. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizni. 146-os. Külön kérték, ezért ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148-as mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 150-es mellette ellene nem világos az eredmény 150-es. 1-5-0 elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 153-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154-es mellette, ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény. 154-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel elutasítottuk. 155-ös mellette. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük. 155-öst ellenőrizzük, mivel ezt kérték, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. es mellette ellene tartózkodás nem világos. 157-es elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 159-es mellette ellene elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene elfogadva. 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166-os, ellenőrizzük a 165-öst, igen, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 166-os mellette. Ellene. Elfogadva. 167-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadó 169-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 170-es, mellette, ellene, elfogadva. 172-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 179 mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény. 179-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 180-as mellette. Ellene. Nem világos az eredmény. 180-asról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. Mindenki szavazott elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Világosan elfogadta. 186-os mellette eh, tartózkodás elfogadott. 187-es mellette ellene elfogadva, 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 189-es ellenőriző, a 188-ast ellenőrizni akarják. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 189-es mellette ellene tartózkodás elfogadunk. Zédó Jala Bartúr szeretne valamit elmondani. Volt egy hiba a módosítóban. 2013-at olvashatunk, pedig 2030 a helyes adat. Oké. Okay. Ist hát, Megértettük, jó. Szavazzunk a módosított vagy kiavított. Ugye 2013-2030 volt a módosítás. 190-es mellette ellene tartózkodás elutasító. 191-es mellette ellene tartózkodás nem világos. 191-esről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világosan elfogadtok. 193-as mellette. Ellene tartózkodás abszolút nem látható világosan innen. 193-as ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 194-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt is. 194-est akarják ellenőrizni, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadó. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 199 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 200-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 201-es mellette ellene elutasítva 202-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 204-es mellette ellene elfogadva 206-os. 206-os következik mellette, ellene, elfogadva. 208-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es, 1-es, 4-es, 1-estől 4-esig, egy tömbben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene elfogadva. Ellenőrizzük az ötöst. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es módosító. Mellette, ellene. Elfogadva. 7-es, 9-es, 11-es, 10-es egyben, egy tömbben szavazunk. 7-es, 9-es, 11-es, 10-es mellette ellene tartozik, elfogadva. 13-as mellette ellene tartozkodás elfogadva. 14-15-ös következik, együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-17-18-as egy tömbben, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Csekk ellenőrzés, mielőtt sok van. Tehát a 16-17-18-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-21-es egyben mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23, 24, 25, 26 megint egyben mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-30-as egyben mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor egyben szavazunk 32, 35, 36, 37, 39, 40-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Akkor a 33-as, a módosító. A 33-as módosító következik, ez a 153. oldalon van nálam. as mellette ellene tartózkodás nem világos. 33-asról elektronikusan is szavazunk. 33-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A szocialisták már nem szavaznak. Mi úgy gondoltuk, hogy már szavaztunk, de mindegy. Hát nem történt szavazás erről még. 34-es. 34-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 38-as, 34-est ellenőrizni akarják, akkor eleget teszünk a kérésnek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 34-esről, lezárom a szavazást, ezzel elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itt ellenőrizni kell egy-két kérdést, nehogy hiba történjen. A titkárság megteszi ezt. Volt itt egy indítvány az Alde részéről, hogy félbeszakítjuk az ülést egy öt percre. Már nem. Ugye az elején ezt kérték, de Chris Davis újra szót kért. Elnök úr, a végső szavazás előtt tényleg kértem szünetet, de úgy tűnik, hogy végül is az emberek pontosan tudják, hogy mire kell szavazni, talán elállnék ettől. Először, Először az előadó, Simanski úr. As a co-rapporteur for this report. El, társelőadója vagyok ennek a jelentésnek minden képviselőt arra bátorítanék az itre ből és az mv ből hogy a jelentés ellen szavazzon, egyszerű oknál fogva. A legradikálisabb ajánlásokat ugyan el tudtuk szavazni, de a hármas ö, célkitűzés azt jelenti, hogy nem tanultunk semmit a múltból, és, sem, és normális választ nem tudtunk találni a az Európai Unió mai gazdasági kihívásaira. Úgyhogy ellene szavazzunk, azt kérem. Most akkor szavazom. Több személyes ny- ö, nyilatkozatnak nem adok helyet. Excuse me, excuse me. There was someone... Elnézést. Ö, nagyon bonyolult volt a szavazás, és előre szóltam, hogy két-három percet kérek, hogy a néppárti kollégáimmal egyeztetni tudjak a záró szavazás előtt. Ezt engedélyezte. Nagyon bonyolult volt a szavazás. Legalább két perc szünetre szükségünk van. Chris Davis most éppen visszavonta ugyanilyen irányú kérését. Castillo úr, vagy Castillo kolléga azt mondja, hogy három percet kér. Jó, akkor 11.40-kor végleges szavazás következik utána pedig folytatódik az ülés. So, weiter geht's. Bitte. Tovább. Mindenki foglaljon helyet. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Foglaljanak kérem helyet, hogy ne kelljen a kalapácsomat elővenni. Kérem a kollégákat és valamennyi látogatónkat. Ich bitte die Besucher, die hier sind, auch wieder. Hogy csendesedjenek le, hogy el tudjuk kezdeni a záró szavazást. És kellő nyugalommal és méltósággal tegyük ezt. So, alle Kollegen sind wieder da. Mindenki megjött, akkor az árószavazás következik a jelentésről. Nyilvánvalóan elektronikus módon megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Ha mindenki szavazott, Haben alle abgestimmt? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Der Bericht ist angenommen mit sechs... Elfogadtuk a jelentést 66-42 arányban három tartózkodás mellett. Gratulálok az előadóknak, és Salvatori kollégának, illetve mindkét bizottság titkárságának ehhez a hatalmas munkához. Damit ist die Sitzung. Ezzel ezt az ülést lezárom, és átadom a helyemet. Köszönöm az együttműködést mindkét bizottság tagjainak.